Első jelentésünk a Hautala jelentés. Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili. A sínpályához kötött járművekkel kapcsolatos kérdésekről szóló jegyzőkönyv. voto è per appello nominale. név szerinti szavazás következik megnyitom a szavazást.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 nagy többsége. Relazione Svoboda. Svoboda jelentés következik. A joghatósági megállapodásokról szóló 2005. június 30-i hágai egyezmény. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvata. Elfogadtuk nagy többséggel. Relazione. Szárvam a jelentés következik. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvata. Elfogadtuk. Relazione Iaten... IATEN máki jelentés, Európai globaliz... Globalizációs Alkalmazkodási Alapigénybevétele. Most Franciaországról van szó. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvata. Elfogadtuk. Adesso abbiamo la richiesta. Egy bírósági kérésről szavazunk az Európai Unió és Kanada közötti az utas nyilvántartási adatállomány adatainak feldolgozásáról és légi fuvarozók által a kanadai határszolgálati ügynökségnek való továbbításáról szóló megállapodás szerződésekkel való összeegyeztethetősége. Ez egy bírósági vélemény, Brock úrnak adom meg a szót. Elnök úr, kedves kollégák! A néppárti frakció nevében és az eljárási szabályzat 190 per 4-es szabálya alapján szeretném kérni, hogy a decemberi ülésig halasszuk el a döntéshozást erről a kérdésről. Szerintem mindenképpen biztosítani kell, hogy az érintett szakbizottságok tanácskozhassanak erről a kérdésről, amelynek nagyon súlyos következményei is lehetnek, nagyon döntő az idő tényező, hiszen az Európai Bíróság állásfoglalása akár 30 hónapot is várathat magára. Éppen ezért úgy gondolom, hogy még előzőleg fontos, hogy a LIBE és az AFED szakbizottság például elmondhassa a véleményét, megfelelő eljárást kell biztosítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Brocken. Köszönöm, Brock úr. Egyértelmű volt a kérés. Hallgattunk tehát egy olyan orátort, aki mellette van ennek a kérésnek. Még valaki? No, okay. Peter. Oh, is it? No. Voss, Voss, Signor Voss. Honorevole Voss. Voss úr. Köszönöm szépen, elnök úr támogatnám a kezdeményezést. Az árnyék jelentéstevők ugyanis egyrészt nem erről állapodtak meg, nem tudtunk a frakción belül megfelelő vitát folytatni a lehetőségekről, illetve a következményekről, és szerintem a következményekről igenis beszélnünk kell. Fontos, hogy mindenki megértse, hogy mindez mit is jelent, például a más országgal kötött megállapodások, a légitársaságok szempontjából és a politikai felelősségünk szempontjából is, hiszen mi vagyunk a jogalkotó, nem pedig az Európai Bíróság. Fontos, hogy végre magunkra vegyük a politikai felelősséget, és ennek jegyében cselekedjünk. Köszönöm, Fossz úr. Ki szeretne ellene szólni, a javaslat ellen szólni? Parancsoljon. Elnök úr, kedves kollégák! Majdnem azt mondtam, hogy hát nem aranyos, hiszen az elmúlt napokban állandóan azt hallgatom, hogy akár két évig is eltarthat az Európai Bíróság állásfoglalásának megszületése. Ezt hangoztatják az ellenzők, most már, eh, most már 30 hónapról beszélünk, lehet, hogy holnap már négy évről beszélnénk. Egyébként emlékeztetnék arra, hogy a pápa az imént eh, arra hívta fel a figyelmünket, hogy a saját szabályainkat és értékeinket tartsuk be. Én is meghallgattam önöket, úgyhogy hallgassanak meg önök is engem. És hogy most egy szavazásról van-e szó itt a parlamenten belül, vagy egy választás eredményéről, lehet, hogy valamelyik nem tetszik egyeseknek, ugyanakkor azonban a szavazás eredményét el kell fogadnunk a szabályok értelmében. Tegnap volt egy világos kimenetelő szavazás, most pedig döntenünk kellene erről az állásfoglalásról. Allora pongo. Köszönöm szépen, asszony, akkor most szavazás következik. Az elhalasztásról fogunk szavazni kéz feltartással, aki van mellettem. Ki van ellene? Feltétlenül ellenőriznünk kell. Tehát gépi szavazás következik, megnyitom a szavazást. Na, votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. E adesso passiamo al voto. Következik a szavazás. A teljes állásfoglalásról szavazunk. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Adottato. Elfogadtuk. Grazie. Köszönjük. Stier jelentés következik. Az EU és a globális, globális fejlesztési keret 2015 után. Négyes bekezdés. Két részben szavazunk róla, egy fő rész mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizik, jó, ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Chiusa. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Hatos bekezdés. Erről is két részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes bekezdés, két részben szavazunk róla. Első rész mellette, már ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22-es bekezdés következik, négy részben szavazunk róla, első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Szintén népszerinti szavazás következik. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A harmadik rész, népszerinti szavazás, megintom a szavazást. Votazione chiusa. Elfogadtuk. Per un voto. Egy szavazaton múlt. A parte. Negyedik rész, népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. 28-as bekezdés következik két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es bekezdés következik első rész mellette. Trári. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 32-es bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es bekezdés mellette első rész ellene. Tartózkodók elfogadtuk második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es következik. Három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, ellenőrizzük, Benyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. 68-as következik. Két részben első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, ez is, ezt is név szerinti szavazásra kell eldönteni, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es bekezdés következik. Kéz feltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 78-as bekezdés következik két részben. Első rész készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Készfeltartással mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as bekezdés következik, kézfeltartása mellette, ellene, Tartózkodó. ezt ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Ó preambulum bekezdés következik két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, mellette van? Hát akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalásról fogunk szavazni. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Komplimenti ellenőr. Gratulálunk Stír úrnak. Passiamo. Következik foglalkoztatási és szociális aspektusok az, Európai 2020, az Európa 2020 stratégiában első bekezdésről fogunk szavazni, készfeltartással mellette, ellenem, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Készfeltartása mellette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 Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötödik rész, kézfeltartással, mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 18-as bekezdés két részben, első rész, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tar tartózkodók elfogadtuk. 22-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös bekezdés két részben, első rész készfeltartása mellette. Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30-as, két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es bekezdés, készfeltartással mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 32-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es bekezdés. Első rész. Készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 35-ös bekezdés két részben. Első rész, mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodó. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító. Készfeltartással. Mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. 40-es, egyes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 45-ös bekezdés, három részben, első rész, kész feltartása mellette. Ellenem. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, feltartása mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os bekezdés, két részben, első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, készfeltartásról. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító, készfeltartása mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Hármas módosító. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. A teljes állásfoglalásról szavazunk, készfeltartással mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Következnek a szavazatmagyarázatok. Aki nem vesz rajta részt, annak jó étvágyat. Folytatjuk az ülést.